akkor ne, ez nem teszi lehetővé a beruházásokat. Gazdasági irányítás jövőképre van szükség. Akkor tudjuk, hogy mit lehet tenni, akkor tudunk a stabilitási egyezményről beszélni, és akkor tudjuk a legmegfelelőbb formába önteni a gazdaságot. Ez a különbség a mi és a, gazdaság, és a tanács gazdasági irányítási elképzelése között. Now, Mr. Rangel. Köszönöm szépen, Rangel úr, szintén más perc, másfél percben. Senyor